Euh, chers collègues, je vous propose de, de reprendre nos travaux. Jó napot kívánok, kollégák! Javaslom, hogy folytassuk a munkát. A napirend 17-es pontjával nagyon nagy örömmel köszöntem Szatirula Sára Lambusz asszonyt, aki a ciprusi munkaügyi és szociális biztonságért felelős miniszter. És mivel most kezdte meg munkáját a ciprusi elnökség, ő lesz az elnök, e, elnöke az EBSCO üléseinek, amely a mi megfelelő tanácsi szervezetünk. Nagyon fontos pillanat ez, ha megnézik, hogy mi mindennel foglalkozik az EBSCO jelenleg. asszony, bemutassam önt? Azt szeretném elmondani az embereknek, hogy végülis mit kell erről tudni társadalomtudományokat és, adminiz- és közigazgatási tanulmányokat folytatott, majd dolgozott a Pán-Ciprusi Munkahogyi Szövetségben, ahol több állás is betöltött, mielőtt annak a szervezetnek a főtitkára lett. Majd a képviselőház tagja volt az akár párt színeiben. Ez kétszer újra választották a képviselőházba. A képviselőházban már elkezdte a jelenlegi munkáját, hiszen ott a Nők és Férfiak Egyelő, egy, Esélyegyelőségének Bizottságát elnökölte, valamint a Munkaügy és Szociális Ügyek Bizottságát. Hadd mondjam el tehát, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött mi hozzánk. Nekünk az a gyakorlatunk, hogy meghívjuk az illetékes minisztereket, és nagyon szeretünk velük jó együttműködést folytatni. A többi parlamenti szakbizottság eh, is ugyanezt teszi. Azt kérjük öntől, hogy jöjjön el, és eh, beszéljen azokkal, akik eh, az önök elnöksége során önökkel együtt fognak működni, a nemzeti parlamentekkel, szociális felekkel. Ugyanígy fogunk találkozni önnel augusztus végén is. Lesz tehát időnk, hogy megismerjük a ciprusi elnökség legfontosabb személyét. Hadd adjam át a szót önnek, miniszterasszony, és utána eszmecserét folytathatunk. A mi szakbizottságunk elmondta már véleményét a strukturális alapokról és az Európai Szociális Alapról, de a szociális innovációs programról is. E, jelen van a téma előadója köztünk, valamint a globalizációs alapról is. E, lehet, hogy az nem igazán e, jól halad, de a szakbizottság néhány tagja nagyon kemény, keményen dolgozik a témában. Ami az önök elnöksége az folytatott munkát életi nagyon sok idő ö, fog elvenni a banánka tárgyalás, amit a, az ECOSZOK munkája mellett számos egyéb munká, témával is foglalkozunk, néhányan ezek közül nagyon fontosak. Hadd mondjak egy példát. Szerkász kollega a egy jogszabályjavaslaton foglalkozik, amely a átalakításról foglalkozik, de most nem ebbe fogunk belemenni ebben a bevezetőben, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy a szakbizottság tagjai is nagyon sok kérdést fognak önnek feltenni. Hadd adjam át tehát a szót, mondja el ön nekünk, hogy miről fog kitérni, nyilván elmondja a ciprusi elnökség prioritásait προερχόμενη και εγώ από την οικογένεια των κοινοβουλευτικών. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nekem is van parlamenti gyakorlatom. Tisztában vagyok az, hogy milyen jelentős munkát végeznek a nemzeti és az Európai Parlamentben ülő dolgozók, annak érdekében, hogy közös alapok alakuljanak ki, konvergenciát teremtsenek nemzeti és EU szinten egyaránt különösen e, ilyen nehéz gazdasági helyzetben. Olyan politikát kell kialakítanunk, amelynek révén e, kijutunk a válságból, és e, visszaállíthatjuk a jövőbe vetett bizalmat. Kezdetben hadd mondjam el, hogy hogy képzelem el az együttműködést a tanács és a parlament között. Emellett szeretnék rendelkezésükre állni olyan kérdésekben, mint a, amelyek közös érdeket, érdekeltséget jelentenek, annak érdekében, hogy jól együtt tudjunk működni. Ciprus most veszi át az elnökséget, amikor Európa nagyon nehéz időket él át. Számos oldalról is szorítják a tagállamokat. A válságnak jelentős hatása van az állampolgárok életminőségére, kitett csoportok vannak a társadalomban, akik előbb-utóbb a periférián szorulnak, nagyon magasak a munkáltatási adatok, különösen a fiatalok körében példanélküli azonnali intézkedést igényel, hogy ezt a helyzetet megfordítsuk. Ebben az összefüggésben a ta, a foglalkoztatási és szociális tanácsnak az a feladata, hogy nagyon különleges funkciót lássan el, azt, hogy hatásosan lépjünk előre, tudjunk munkahelyeket teremteni, olyan helyzetet teremtsünk, amelyben az Európai Unió tovább léphet, elérheti céljait, a 2020-as célokat, ami pedig a munkanélküliséget és a szegénység felszámolását illeti. A ciprusi elnökség az Európai Parlament szerepét nagyon fontosnak tartja a felsorolt célok elérésében. Az elnökség szoros együttműködés vár önöktől annak érdekében, hogy az Európai Unió megtalálja útját eh, a gazdasági helyreállításban, ahol a központi cél a prosperitás, a magas életszínvonal eh, az Unió minden polgára számára. 2011. novemberében kapcsolatokat vettünk fel az Európai, Unió, eh, az Európai Parlament tagjaival különféle szakbizottságokban, ezen belül már találkozhatom önökkel, Perez asszonyjal és a koordinátorokkal is, és a, kül, és a különféle ö, akták koordinátoraival. Ezek az találkozók nagyon hasznosak voltak, hiszen alkalmam nyílt megtudni az önök álláspontját, a parlament álláspontját számos olyan kérdésben, amelyért a következő hat hónap során felelni fogunk. Nagy örömmel várjuk azt, hogy augusztus végén találkozhassunk, és tudjuk, hogy kiváló alkalom nyílik majd arra, hogy tovább egyeztessük a munkánkat a közös érdekeltségű témákban. Az Európai Tanács múlt januárjában, múlt év januárjában elfogadta a rövidtávú intézkedéseket annak érdekében, hogy a fiatalok munkanélküliségét megoldják elfogadtuk a fejlesztési és növekedési tervet, amely olyan tevékenységet tartalmaz, amelyek megpróbálják helyreállítani a növekedési tendenciákat és a foglalkoztatás, hogyha sikerül elérni ezeket a célokat, e-, ezzel egyidejűleg egészséges pénzügyi rendszereket tudunk kialakítani, amely majd elősegíti a foglalkoztatást, és jó minőségű, fenntartható munkahelyeket teremt. A ciprusi elnökségnek ez a legfontosabb feladata, e, a jobb Európa kialakítása. Az a feladatunk, hogy elősegítsük a fenntartható és e, integrált növekedést, mégpedig a szolidaritás e, alapján elvén, azért, hogy jobb jövőt tudjunk teremteni a fiatalok, fiataloknak, a következő generációnak. A ciprusi elnökség első prioritása az az Európa, amely közelebb áll az állampolgárokhoz. Ez a prioritás számos egyéb kisebb prioritást tartalmaz a szociális politikák foglalkoztatás kérdésében. Szeretném ezeket felsorolni csak címszavakban. A következő elképzeléseken alapul. Először is a szociális kohézió felpörgetése, hangsúlyt helyezve a gyerekek jólétére. A gyerekek jóléte manapság nagyon fontos tényezője Európa jövőjének. A gyerekekbe való beruházás az azt jelenti, hogy a szociális kohézióba fektetünk be, és az Európai Unió versenyképességébe. A ciprusi elnökség nek az a célja, hogy következtetéseket fogadjon el, amelyek a, ennek a területnek a mindenféle területével foglalkoznak, a gyerekek jólétével, a gyerekszegénységgel, a szociális kirekesztettség felszámolásával. Ezeknek a következtetéseknek a szövege majd egy olyan munkán alapul, amelyet a Szociális Védelmi Szakbizottság dolgoz ki, melynek fő paraméterei a gyerekeket érintő szegénységet próbálják felszámolni. A 2012-es elnökségi ülésen az Európai Parlamentet meghívjuk, hogy vegyen részt. A következő prioritásunk az, hogy erősítsük a társadalmi kohéziót, hiszen az aktív öregedés európai évét írjuk. Az a célja az elnökségnek, hogy egy nyilatkozatot fogadjanak el, amely az év végén készül el. Ezzel szeretnénk megmutatni az év során, hogy az aktív öregedés nem csak azt jelenti, hogy munkában maradnak az idősek, hanem azt is jelenti, hogy számos tevékenységet nyitnak meg a számukra. A magasabb életkori kategóriákban egy olyan társadalmat szeretnénk elérni, ahol minden generáció ki tudja használni képességeit, és a társadalomban, ahol egy generáció tanulhat a másiktól, a korábbiaktól, az évvégi ünnepsége 2012. Eh, decemberében Cipruson tartjuk. A következő célunk az, hogy jobb minőségű eh, munkahelyeket teremthessünk, amelyek új és eh, fejlettebb készségeket kívánnak. Ezzel a fiatalok munkanélküliségét szeretnénk felszámolni. Ez a prioritásunk szorosan kapcsolódik a bizottság eh, kezdeményezéséhez fiatalok, fiatalok eh, lehetőségei, valamint a eh, bizottság áprilisi csomagjához kapcsolódik. A ciprusi elnökségnek az a célja, hogy következtetéseket teremtsen ebben a kérdésben, ideértve a képzési lehetőségeket, tanulási módszereket, a vállalaton belül képzési rendszereket, munkahelyi, a fiatalok munkahelyi körülményeinek lehetőségét, valamint a felkészültségük összekapcsolást a gazdasági helyzettel. A tanács és az elnökség nagyon sokat fog foglalkozni a fiatalok munkanélkülésével a ciprusi elnökségi ülésen. A harmadik prioritásunk a következő. Szeretnénk fokozni az együttműködést a szociális partnerek a civil szervezetek és a helyi hatóságok között a 2000, az Európa 2020-as stratégia megvalósításában, különösen tekintettel a, a foglalkoztatásra és a szegénység felszámolására. Az Európa 2020-as stratégia ö, sükere, sikere a társadalom minden ö, résztvevőinek ö, aktív részvételén múlik európai és nemzeti szinten annak érdekében, hogy az Európa 2020-as célokat elérhessük, a kormányokkal magasabb sebességbe kell kapcsolnunk, és a civil szervezetekkel, helyi hatóságokkal, szociális partnerekkel, ők, ők fogják a szakpolitikákat megvalósítani, formálni is. Ebben a fontos kérdésben a ciprusi elnökség úgy döntött, hogy az informális ülések zömét az EBSCO-ban ennek a témának szenteli július 12-én, 13-án Cipruson, amelyben, amelyben az önök szakbizottságának tagjait is meghívtuk, és örömmel hallottam, hogy elnök asszony maga is részt vesz ezen. Most az egyes dossziékra térnék rá, amelyet az EBSCO tanács fogja megvizsgálni. Tudják, hogy nagyon sok nyitott dosszié van még, ezt említette ön is a bevezetőben. Az, arra számítunk, hogy számos új javaslat születik 2012 során, számos nagy, jelentős munkának nézünk elébe, e, és ezek a dossziók, dossziék nagyon komplikáltak. Reméljük, hogy jelentős előrelépést tudunk véghez vinni a jogszabályi javaslatokban, a párbeszéd szellemében, a kölcs, az egymás megértése szellemében. Tudom, hogy együttműködhetünk, hiszen a tanács és az Európai Parlament tagjai között ez már régi hagyomány. Nézzük meg, hogy mi lesznek a prioritások. Az egyik a munkavállalók kihelyezése, az állampolgárok bizalmának megerősítése az határon átnyúló vállalati tevékenységben és a belső piacon ezt magas szintű védelemmel lehet előidézni, elősegíteni, valamint a munkavállalói jogok garantálásával. Azt gondoljuk, hogy ez a, e, ennek révén sokkal jobban meg tudjuk valósítani a jogszabályi keretet, ami a munkavállalók jogait ér, érinti, akiket egy másik országba helyeztek munkára, hogy megvédjük őket a kizsákmányolás ellen. A közös cél az lesz, hogy elősegítsük a munkavállalók mobilitását, a mozgásszabadság elvének teljes tiszteletbe tartával, valamint a megfelelő munkakörülmények elő, garantálásával hogy ne álljon elő tisztességtelen verseny a munkakörülmények közben. Ami a kollektív intézkedésekhez való jogot életi, ez sárgalapot kapott. Most várjuk a bizottság véleményét, következtetéseit arról, hogy vajon meg, megőrzik-e, módosítják, hogy visszavonják-e a javaslatot, ami az biztonság és egészség kérdés kérdését illeti, ez nagyon fontos témája az e, e, ciprusi elnökségnek. Szeretnénk megvédeni a munkavállalókat az elektromágneses e, környezetben történő munka veszélyeitől. Egy jogszabályjavaslatot fogunk benyújtani ebben a témában. Ez egy nagyon komplikált és technikai jellegű téma, azonban egyértelmű célunk, hogy megfelelő védelmet biztosíthassunk az ilyen környezetben dolgozóknak. Intenzíven együtt szeretnénk működni azért, hogy közös alapot teremthessünk, és egyezményeket érhessünk el, amelyek garantálják eh, a munkahelyi biztonságot. A lengyel és dán elnökségek eh, nagyon keményen dolgoztak eh, ezen a javaslaton, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy elismerem a munkájukat. A Dán elnökség során tanácsi szintű egyetértés történt az irányelv függelékeit illeti, ideértve a e, elvégzendő feladatokat. A ciprusi elnökség folytatja ezt a munkát, és e, tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire szorít az idő, mennyire fontos, hogy minél hamarabb tető alá hozzuk az egyezményt az lesz a feladatunk, hogy a tanácsban októberben közös álláspontot alakítsunk ki, és ez azért sürgős, hogy együttműködhessünk az Európai Parlamenttel, és eredményt hozhassunk. Azt várom az, a tisztelt háztól, hogy a ciprusi elnökség tanácsal közösen fog megbeszélést tartani munkaegészségügyi, munkabiztonsági kérdésekben, kidolgozzuk, hogy milyen jövőbe, jövőbeni munka, munkabiztonsági rendelkezéseket tudunk kialakítani. Ami a többéves pénzügyi keretet illeti, illetve a szociális változás és innováció programját, az a véleményünk, hogy alapvető szerepe van gazdasági támogatást nyújtandó az Európai Unión fő célkitűzéseihez, a magas szintű munkanélküliséget illetően, és hogy megfelelő szociális védelmet nyújtson, felszámolja a szegénységet, a szociális kirekesztettséget, valamint javítsa a munkakörülményeket. Ezért nagyon szívesen együttműködünk az Európai Tanácssal, hogy, egy, hogy egyezmény szülessen. Ami az európai globalizációs alapot illeti nehéz tárgyalásoknak nézünk elébe, a világ kereskedelmi szinterén zajló változások következtében ez már egy második napi rend, és sokkal, sokkal sürgetőbb, ahogy az idő múlik. támogatást kell nyújtani azoknak, akik elvesztették a munkájukat a globalizáció következtében. Ennek az érdekében az lesz a feladatunk, hogy közös álláspontot alakítsunk ki ebben a kérdésben. Ugyanebben a kérdésben kapcsolatot vettünk fel az Európai Parlamenttel, szeretnénk meghallgatni, hogy mi az önök aggodalma, mit őszinte párbeszédet várunk, és szeretnénk a ügyeket előmozdítani a tanácsban, kiegyensúlyozott egy együttműködésre számítunk. Mi a? Hangsúlyozni szeretném továbbá azt is, hogy a ciprusi elnökség véleménye szerint az Európai Szociális Alap nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy a fenntartható fejlődést erősítsük, annélkül, hogy bárkit, bármit kirekesztenénk. Tagállami, illetve regionális kompetenciába tartozó kérdésekről van szó, ami az Európai Szociális Alap szerepét illeti, nos ez a szerep egyre erősödik, hiszen a szociális kehozióhoz is nagy mértékben hozzájárul mindez. Itt a 2020-as stratégia végrehajtásához is hozzá kell, hogy járuljon mindez. Nagyon lényeges, hogy az alap a neki szánt szerepet játszhassa ténylegesen. Reméljük, hogy ezen a területen is együtt tudunk majd működni. A ciprusi elnökség igyekszik a tanács javaslataihoz hozzájárulni, a társulási tanács tevékenységét, a társulási megállapodásokat meg szeretnénk könnyíteni Albániával, San Marionóval, Törökországgal és Montenegróval. Azt szeretnénk, hogy a vitákat a, folytassuk, a megbeszéléseket folytassuk, például a nyugdíjjogosultságokról. Nem szabad szem előtt téveszteni azt, hogy az egységes piacról szóló szerződés és az európai tanácsi következtetések is hivatkoznak ezekre a kérdésekre, és utalnak arra, hogy mindenképpen szükséges az, hogy a nyugdíj jogosultságokat, a hozzáférést megerősítsük és fenntartsuk. Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy az egyenlő elbánás jogi keretét is megtartsuk. E tekintetben folytatjuk a lengyel és dán elnökségek tevékenységét a tanács ugye arra következtetésre jutott, hogy bizonyos javaslatok felülvizsgálatára van szükség. A ciprusi elnökség egyik fontos prioritása a nemek közötti egyenlőség a foglalkoztatás területén. Különböző bérekről kell beszélni, ezeket ki kell egyensúlyozni valahogy. Ciprus az egyik olyan ország, ahol a nemek közötti bérkülönbségek nagyon nagyok. Kb. 21%-ról beszélhetünk. Mint tudják, ezeket a különbségeket sok okra vezethetjük vissza különböző területeken kell fellépni, gondolok a foglalkoztatáspolitikára és más egyéb kérdésekre is. Csak úgy tudjuk elérni azt, hogy valahogy tovább lépjünk ezen a területen. Elmondhatom, hogy e témában is szervezünk ülést, ezen kormányzatok és szakszervezetek is részt vesznek, majd októberben kerül erre sor. Ennek keretében a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy a különböző kihívásokról beszélhessenek, illetve a jó gyakorlatokat is meghatározhassák. Nagyon lényeges, hogy megvitassuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket vállalkozási szinten is alkalmazhatunk annak érdekében, hogy ezeket a bérkülönbségeket megszüntessük az Európai Parlament ezzel kapcsolatos jelentését természetesen áttanulmányoztuk, vannak itt bizonyos ajánlások, amelyek azt az érvet hivatottak szolgálni, hogy tényleg ugyanolyan munkáért, ugyanolyan bért kapjanak. Pár e-, eseményről hadd számoljak még be, ami az elnökségünk alatt lesz. Mindannyian a szociálpolitikával, foglalkoztatáspolitikával foglalkozunk. December 5-e és 7-e között Brüsszelben lesz az Európai Szegénység elleni platform ülése. Miniszteri ülésekre is sor kerül majd a foglalkoztatási munkaügyi miniszterek október 25-26-án üléseznek, valamint az idősekkel is foglalkozik egy miniszteri ülés ezt az ONC és az osztrák munkaügyi minisztérium szervezi. Erre szeptember 19-20-án kerül majd sor Bécsben. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, hadd mondjak köszönetet még egyszer a meghívásért, állok a rendelkezésükre, amennyiben kérdéseik lennének. Köszönöm. Merci beaucoup. Alors, euh, on va prendre d'abord... Köszönöm szépen, majd a koordinátoroknak is szót adok. Őri Csaba a néppárt részéről. Tessék, Őri úr! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és tisztelettel üdvözlöm a, a miniszter asszonyt is, és hogy mondjam, némi elégedettséggel állapítjuk meg, hogy ismét egy parlament barát tanácsi megközelítésnek a képe rajzolódik ki előttünk, és ezt mindenféleképpen üdvözöljük a készséget, hogy a ciprusi elnökség szorosan együtt kíván működni a parlamenttel és a mi szakbizottságunkkal. Néhány dologra reagálnék és lenne kérdésem is. Mi úgy látjuk a, a néppártban, hogy az első és a legfontosabb prioritás az a munkahelyeknek a létrehozása. Ezért mindig azzal a dilemmával szembesülünk, hogy miközben szociális szempontokat, szociális értékeket kell védenünk, ugyanakkor másik oldalról kellő kondíciókat, rugalmasságot, lendületet igényel maga a gazdaság is ahhoz, hogy új munkahelyeket tudjunk létrehozni, és ezért nyilván a szociális kérdések is egyfajta határterületté váltak, mindig szorosan együtt kell működni más területekkel is a saját értékeink vagy a saját céljaink védelmében. Úgyhogy az első kérdésem, hogy hogy képzeli ezt, milyen területekkel tudnak együtt működni. Magának a bizottság foglalkoztatási csomagjának is fontos elemét képezi az, hogy valamilyen módon csökkenteni kell az élő munkára rakódó terheket, segíteni kell a kisvállalkozásokat, csökkenteni az administratív korlátokat. Nyilvánvalóan az ilyen típusú kérdések különösen a kiküldetési irányelv kapcsán elő fognak kerülni. Zárójelben jegyzem meg, hogy mi a néppárt egyébként nem várunk semmiféle egetrengető újdonságot a, a kiküldetés irányelvtől. Mi alapvetően ezt egy jó és működőképes irányelvnek tartjuk. Nyilván a gyakorlat során fölmerültek problémák, ezeknek a korrekciójára készek vagyunk, de semmi igazán újat nem akarunk, sőt, mi több, talán már értesült róla, mi a néppárt részéről hivatalosan tájékoztattuk is a biztos urat arról, hogy ami a csomag másik részét, a Monti 2 javaslatot illeti, mi azt gondoljuk, hogy a sárga kártyás közbeavatkozás után ennek semmi értelme, tehát mi azt gondoljuk, hogy vissza kell vonni a javaslatot, és egyenlőre nem látjuk azt, hogy különösebb értelme lenne fölösleges erőfeszítéseket tenni olyasmiért, ami mögött szemmel láthatólag nincsen meg a, a támogatás. Nem beszélnék külön az elektromágneses rezonanciáról, hisz itt van a jelentéstevő, itt ül mellettem, nyilván majd ő reagál erre, és a posztingról sem mondanék többet, hiszen jelentéstevő ugyancsak itt ül közöttünk. Minden esetre én óvatos vagyok, bár nagyon technikainak tűnik, ezek azok a dossziék, amik a legnagyobb politikai érzékenységet és politikai vitákat szokták kiváltani, miután főben járó és súlyos gazdasági érdekeltségek húzódnak meg a látszólag apró technikai részletek mögött, tehát én mindenféleképpen azt javasolnám, hogy itt amennyire lehet a jelentéstevőkkel, árnyék jelentéstevőkkel, a parlament ezzel foglalkozó képviselővel érdemes együttműködni, hisz a politikai típusú megközelítésből adódó vitákat, azokat leginkább itt a parlamentben lehet sikerrel csinálni. Nyilván a tanácsban önöknek sokkal szükebb a, a adott esetben a, a, a mozgásterük. Egyébként a konferenciákat üdvözlünk, amire tudjuk, azokra szívesen elmegyünk. Örülünk ennek a nyilatkozattervezetnek, az aktív öregedést magunk is nagyon fontosnak tartjuk. Többféle kezdeményezés indult a parlamentből, és készülünk még újabbakkal is. Érdemes ez ügyben tehát tartani a kapcsolatot, és mindenek előtt jó együttműködést kívánok önöknek és magunknak is, és sok sikert ehhez a fél évhez. Köszönöm szépen. Gracias, señora presidenta. Nagyon köszönöm. Elnök asszony, miniszter asszony, mindenek előtt engedje meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önt bizottságunkban. Elnézését kérem, hogy nem jutottunk el ez idáig eh, Ciprusra, augusztusban azonban megtesszük ezt, és folytatjuk is a megbeszéléseinket. Egy apró pontosítást eh, szeretnék eh, kérni. Nézzük először az általános témát. Az elmúlt héten Strasbourgban folytattunk már megbeszéléseket az elnökségükkel, és akkor elhangzott, hogy a lefolytatott megbeszéléseket az átfogó európai kontextusba kell helyezni. A következő hetek, hónapok nagyon fontosak, nem csak az önök számára, hanem Európa egésze számára. Néha az európai történelem felgyorsulni látszik, és ez most is egy ilyen pillanat. Miniszterasszony, meggyőződésem, hogy mindannyian a szociális Európa érdekében tevékenykedünk. Fontos kérdések merülnek fel. Ugye az egyik lehetőség az, hogy több, nagyobb fokú integráció lesz, a másik az, hogy kevesebb. A jövő semmiképp sem lesz olyan, mint a múlt, nem tudjuk apró lépésekkel eh, legyőzni a nehézségeket, nagyon ambiciózus tervre van szükség, ambiciózus menetrendre. Olyanra, amely a megszorításoknál, a takarékoskodásnál többet tartalmaz. A takarékoskodás, a megszorítás az az emberek reményeit tönkreteszi. Kátolja ez az egész a növekedést, a foglalkoztatást, és a jóléti állam alapjait rengeti ez meg tulajdonképpen. Éppen ezért valami fordulatra van szükség a júniusi tanácsülésen már új hangokat hallhattunk, új szeleket. Szóban ön most kötelezettséget vállalt, amellett, hogy elkötelezte magát, amellett, hogy tényleg a megszólítások, mert más intézkedésekre, növekedés generáló intézkedésekre is szükség van. Mi a magunk részéről szintén hallatni akarjuk a hangunkat, ugyanolyan szerepet szeretnénk, mint ami az Econnak jutott az európai szemeszter során. Reméljük, hogy ez eljut a bizottsághoz, az illetékes biztosokhoz. Miniszterasszony, kérjük, hogy harcoljon azért, hogy ne az ECOFIN legyen az egyetlen európai hang, hanem a ö, szociális ügyekkel és foglalkoztatás, foglal, foglalkoztatással foglalkozó tanácsot ugyanúgy meghallgassák, mint a pénzügyminisztereket. Nézzük a konkrét kérdéseimet. Miniszterasszony elmondta, hogy az európai globalizációs kiigazítási alap egy bonyolult téma. Ez igaz. Ez egy olyan dolog, amit Európa letett az asztalra sok-sok munkavállaló érdekében, akiket a globalizáció, a cégek elvándorlása zavar vagy nehézséget jelent számukra. Hogyha ezt most leromboljuk, az egy hatalmas visszalépés lenne Európa számára és a kizsákmányolt munkavállalók számára. Európát sokféleképpen lehet tönkretenni. Néhány tanács tag ezt a közös mezőgazdasági politikával akarja elérni. Többen elmondták, hogy a nevezett alap bizonyos forrásait juttassuk el a gazdálkodókhoz. nem mondhatjuk azt, hogy valamit ö, ö, megszüntetünk, csak azért, hogy valahol máshol aztán ö, kiadjuk. Nem jó lépés ez szerintünk, ez egy jó és nagyon hatékony alap. Ez az európai munkavállalók mellett és érdekében szóló alap tulajdonképpen. A másik kérdésem egy jogszabály javaslathoz kapcsolódik a szekezet átalakítás vonatkozásában. Itt is számítunk a bizottság támogatására elmondta, hogy azok a munkavállalók, akik ugye Európában a szabad mozgással élnek, ők nem szabad, hogy hátrányos elbánásban részesüljenek. A néppárt azt mondta, hogy ők nem akarnak, vagy nem várnak változást ezen a területen, mi azonban igen. Ez az irányel szerintünk rossz, ez az egyik legrosszabb irányelv, és nagyon sok problémához vezet ez Európában. Éppen ezért világos szabályokat, világos értelmezést szeretnénk ez ügyben. Azt szeretnénk, hogy ugyanazok, azok, akik ugyanazt a munkát végzik, ugyanazokat a szolgáltatásokat és juttatásokat kapják. Nem szabad egyfajta megosztottságot teremteni, a honos és mondjuk a bevándorló munkavállaló között. Köszönöm. Miniszter azt, azt javasolnám, hogy válaszoljon erre a két kérdésre. Talán kicsit rövidebben, mint a tervezett idő, hiszen egy kb. 8 hozzászólást várunk még. A két koordinátornak válaszoljon, tehát kérem a néppárt és a szociálisták részéről. Köszönöm. Igyekszem tud megfelelni a kérésének, és azokat a kérdéseket kiemelni, amelyekről azt gondolom, hogy különösen fontosak. Úgy gondolom, hogy a lényeg az, amit látunk a vitából, hogy Európában ma tényleg egy nagyon nehéz helyzetet élünk meg a legtöbb ország a megtakarítás, megszorítási politikával kell, hogy szembenézzen, és rendbe kell rakni a közpénzügyeket. Ez vonatkozik az én országomra is. Nagyon lényeges, hogy megragadjuk ezt a dinamikát, és tegyünk politikai lépéseket ennek érdekében. E tekintetben hadd hivatkozzak a foglalkoztatási fejlesztési paktumra és az elmúlt Európai Tanács eredményeire. Mire is van szükség? Azt kell megnéznünk, hogy hogy tudjuk felhasználni a pénzeinket, hogy tudjuk úgy alakítani a politikáinkat, hogy rendbe tartsuk a államháztartást, a közpénzügyeket, de ezzel egyidejűleg a növekedésre és a munkahelyteremtésre tudjunk koncentrálni. Ez mind nemzeti, mind pedig nemzetközi szinten nagyon lényeges. Mi az elnökség részéről úgy gondoljuk, hogy más kezdeményezéseket is megragadhatunk ezügyben. Gondolok itt a növekedési paktumra, és a ifjúság érdekében tett kezdeményezésekre. Minden országnak ugye különleges a helyzetes, helyzete, sajátos a helyzete, nem vehetünk minden országot egy kalap alá, nem kényszeríthetünk mindenkit egy és azonos irányba. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a megfelelő egyensúly, olyan politikákra van szükség, amely lehetőséget ad a cégek számára arra, hogy munkahelyet teremtsenek, munkahelyeket teremtsenek. Másik oldalról azonban intézkedésekre van szükség, olyanokra, amelyek a munka minőségét nem hagyják figyelmen kívül. Én a magam részéről nem is annyira munkavállaló jogokról beszélnék, hanem emberi jogokról. Európának büszkének kell lennie. Európa ugye az a régió, amely felépítette ezt a híres európai szociális modellt. A koordinátoroknak a következőket tudom tehát elmondani. A ciprusi elnökség megkívánja ragadni ezt a dinamikát, és a kezdeményezések segítségével konkrét hangot kívánunk megütni, úgy, ahogy arra utaltam a bevezetőmben. Elmondtam, hogy természetesen nincsen varázs receptünk, nincsen egy megoldás minden problémára. Bizonyos országokban van -e lehetőség adócsökkentésre. Ez ezekben az országokban lehet talán egy módja a munkahelyteremtésnek. Ezt azonban szélesebb körben, szélesebb keretben kell, hogy lássuk, ami a munkavállalók kiküldésére vonatkozó irányelvet illeti, illetve a Monti 2 kezdeményezést. Nos, úgy gondoljuk, hogy ezeket szépen össze kell fésülni. Egy olyan Európa vagyunk, ahol ugye 27 ország működik együtt, ahol tényleg az a cél, hogy a munkavállalók mobilitását elősegítsük, és lehetőséget biztosítsunk, biztosítsunk az európai polgároknak arra, hogy az Unió más országaiban tevékenykedjenek, dolgozzanak. Az egész kezdeményezés kiindulási alapja az egyenlő elbánás marad. Az egyenlő elbánás mindenkire kell, hogy vonatkozzon, a munkavállalók mobilitását nem szabad, hogy aláássuk. A munkavállalók közötti egyenlőséget tényleg mindenáron biztosítani kell. Az irányelveket ennek a szellemében eh, igazítjuk ki. Folytatni kívánjuk tulajdonképpen a Dán elnökség által megkezdett munkát, ugye nem könnyű kérdések ezek, azt is látni kell, de vannak olyan témák, olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban folytatni kívánjuk a munkálatokat, annak érdekében, hogy tényleg arra tudjunk, azt tudjuk felépíteni, amire Európának szüksége van, hogy biztosítani tudjuk a mobilitást és a munkavállalói jogokat. Nézzük a Monti 2-t és a sárga lapot. Amit ugye a nemzeti parlamentek mutattak fel. Most egy új helyzetet idézett elő, most várjuk a bizottság állásfoglalását, és el kell, hogy mondjam, hogy több részről aggályok jelentek meg Nem szabad, hogy szem előtt tévesszük mindazt, amit a parlament tett, de azt sem szabad szem előtt tévesztenünk, amit a nemzeti parlamentek eh, ehhez hozzátettek. Egy megjegyzést engedjenek meg az EBSZKO tanács szerepét illetően. az Európai Unió politikáiról eh, szeretnék eh, szólni. Kb. 5 éve veszek részt az EBSCO tanácsülésein. És tényleg nagyon fontos kérdések merülnek fel, amikről gyakran eh, vitatkozunk, beszélünk a eh, kollégákkal. E tekintetben elmondhatom, hogy az informális tanács egyik témája a tanács szerepének, illetve a szociális partnerek szerepének meghatározása lesz. Ugye említettem a civil szervezeteket, a regionális helyi önkormányzatokat, és így tovább. Úgy gondoljuk, hogy az európai szemeszter keretein belül lehetőség van arra, hogy minden tanács információ jobban kivegye a részét a munkából. Most nem szeretnék igazából nagy szavakat mondani, csak annyit mondanék, hogy tényleg eh, igyekszünk az elnökségünk során előre vinni ezeket az eh, eh, elveket. Tényleg igyekszünk nyomot hagyni majd az egyes anyagokon. Biztos vagyok abban, hogy a kollégák együttműködésével számolhatok. Elnök asszony, azt hiszem, hogy megválaszoltam a kérdéseket. Köszönöm szépen. Rendben vagyunk. Steinbrück asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Igen, tisztelt miniszter asszony, az elmúlt hetek során volt már lehetőségünk arra, hogy azokról a területekről eszméljünk, cseréljünk eszmét, amelyekkel együtt dolgozunk, és gondolok itt a szociális változásokra, az innovációs témára, és az Európai Parlament nagyon szívesen foglalkozik az innováció és a foglalkoztatás kérdésével. Ön nagyon jól tudja, hogy ez a szakbizottság itt nagy többséggel, sőt ma délelőtt minden egyes kolléga támogatásával egyetlen egy ellenszavazattal kimondta, hogy egy új utat kell nyitni az ifjúsági munkanélküliség leküzdése érdekében Európában. Európában nagyon sokat beszélünk erről a témáról, viszont véleményem szerint most végre lehetőségünk nyílik arra, hogy kezdeményezéseket, konkrét projekteket indítsunk be. Uh, és nagyon örülök annak, hogy a ciprusi elnökség zászlójára tűzte az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelmet, fő kérdésnek tekinti, éppen ezért kérem az önök támogatását részünkre, hiszen ez a terület csak akkor tud előrelépni, hogyha meg tudunk abban állapodni, hogy a programjainkhoz további pénzügyi erőforrásokat tudunk megszerezni érdekelne az ön, illetve kollégáinak véleménye, hogy egyrészt ugye üdvözöljük a tanácsnak ezt a kezdeményezését, másrészt várjuk az önök aktív részvételét. És a második kérdés, amelyet szintén nagyon lényegesnek tartom, és ezért szeretném felhívni rá a figyelmet, ez az AIRES program, az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy 2014-ben a határ menti övezetekben élő munkavállalók számára legyen lehetőség egy program beindítására az európai szociális alapba vigyük át ezt a programot és nem csak európában hanem, hanem világszerte láthattuk azt hogy a mó, hogy a, hogy a határmenti övezetekben dolgozók számára a tanácsadás ilyen módon visszaszorult. Ön az előbb elmondta, hogy mennyire fontos a munkavállalók mobilitása, és nem szabad megengednünk, hogy ez háttérbe szoruljon. Én Tegnap látogattam el a Mercedes egyik üzemébe Németországba, és ott eléggé elrettentően viszonyultak a kérdéshez. Én magam is egy határmenti övezetből érkezem, és azt mondtam, hogy nyilvánvalóan szükség van ezeknek a munkavállalóknak a tanácsokkal való ellátására, és maga a Mercedes-Benz üzem is ö, csodálkozott, hogy ezt adott esetben vissza akarják szorítani. Én arra kérem önt, hogy tekintse ezt a kérdést szívügyének, hiszen itt különféle országokban láthatunk tapasztalatokat, hogy a határmenti övezetek közötti partnerségek megmaradjanak az EURES program keretein belül, és ehhez kérjük az ön támogatását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és arra kérek mindenkit, hogy egy picit rövidebbre fogja mondani valót. Hát Seimer asszonyt természetesen nem figyelmeztettem előre, így most az én hibám. Köszönöm szépen, elnök asszony, miniszter asszony. Szeretném kihasználni a lehetőséget, mert egy nagyon fontos időszakhoz érkeztünk el, az európai gazdasági és társadalmi viszonyok gyorsan változnak, és hogyha megnézzük a tanácsi rendeleteket, a 27-es, 28-as nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak. Különösen gondolok itt a munkanélküliség elleni harcot, a szegénység elleni harcot, a magas minőségi szintet képviselő munkák, munkavégzés támogatását. Az én hazámban is ki, minden második fiatal munkanélküli, vagy az idősek, amikor nyugdíjba kerülnek, elszegényednek, nagyon, sokat, nagyon sokan választják az öngyilkosságot, mert nem tudnak kiutat ebből a helyzetből. És az én kérdésem a ciprusi elnök fel az lenne, hogy hogyan szeretnék ezt a szociális párbeszédet újra lendületbe hozni, hogyan lehet megoldani az ifjúsági munkanélküliséget, hiszen ez egy nagyon jelentős probléma számos Európai Uniós tagállamban. Az ifjúságnak sokszor nagyon alacsonyak a jövedelmi viszonyai is szeretnék előre is köszönetet mondani az önök erőfeszítéseiért a problémák megoldása érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két további kérdést tudunk befogadni. Krisztenzen úr és Mára Satjé asszony. Köszönöm szépen, miniszterasszony, az előadását és azt hiszem, hogy nagyon világosan beszélt a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvről, de nem hiszem, hogy ugyanilyen világosan beszélt a Monti 2 rendeletről valóban a tagállamok sárga kártyát mutattak fel, de engem az ön személyes véleménye érdekelne a Monti 2-esről. Még egy rövid és precíz kérdés. Tudunk befogadni. Montesanti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne. Az első az az Európai Szociális Alapra vonatkozna múlt héten ebben a szakbizottságban született egy döntés, és ez rámutatott arra, hogy 25 százalékát szeretnénk, hogyha ennek az alapnak bizonyos célokra használnák fel, és jó lenne, hogyha makrogazdasági irányelvek is érvényesülnének itt. Nem szabad megengednünk azt, hogy a külső körülmények akadályozzák a munkánkat. 25%-át ennek az alapnak arra szeretnénk használni, hogy a szegénység ellen fellépjünk. Mi az ön véleménye ennek, erről a kérdésről, hiszen ez számunkra nagyon fontos. A második kérdésem az az elektromágneses mezőkről foglalkozó irányelvről szól. Ez egy 2004-es keltezésű irányelv. most már egy picit elmúlt felett az idő, hiszen itt MRI-ről és egyéb más orvosi berendezésekről van szó, és 18 hónap áll rendelkezésre, hogy ezt a szöveget átdolgozzuk méghozzá olyan módon, hogy az európai polgárok profitálni tudjanak ezekből a vizsgálati lehetőségekből, de egyúttal meg tudjuk védeni a munkavállalók egészségét is. Mi a véleménye erről? Illetve a harmadik kérdésem a férfiak és nők közötti egyenlőség, hisz ön beszélt a egyenlő bérezésről, de mi a helyzet a karrierbéli egyenlőtlenségekről, hiszen a nők esetében a szakmai előrehaladás nagyobb nehézségekbe ütközik, mint férfiaknál mi és szeretném arra emlékeztetni, hogy ez a szakbizottság ellenezte azt, hogy makrogazdasági feltételeket támaszunk az Európai Szociális Alappal szemben, tehát mi nem szeretnénk makrogazdasági feltételeket támasztani a szociális alapokkal eh, szemben. Erről szó volt már a múlt héten elég részletesen. Egy eléggé széles területet lefogó kérdés. Először megadnám önnek a szót, miniszter asszony és lesz majd további öt kérdés is. Köszönöm szépen Kezdeném talán az elektromágneses mezők kérdéseivel, és aztán foglalkoznék a többi kérdéssel. Ami a elektromágneses mezőket illeti, tekintettel arra a tényre, hogy ez az elnökség megpróbál gyakorlatias alapokon előre lépni. A célunk az, hogy egy jogszabályalkotási keretet hozunk létre, amelynek célja az a munkavállalók védelme, egészségének védelme, akik ilyen munkakörülmények között dolgoznak, másrészt pedig harcolunk azért is, hogy a betegek hozzáférhessenek ezekhez az eszközökhöz, ahogy a kérdésfeltevő hölgy nagyon jól rámutatott. Ami pedig az orvosi berendezéseket illeti az mri és egyéb más orvosi berendezések körül, azt tudom mondani, nem vagyok szakértője ennek a kérdésnek, de nyilvánvaló az, hogy egyensúlyi helyzetet kell kialakítani. Az egészséges munkakörülmények egyrészt, másrészt pedig a berendezések iránt megnyelvelő szükséglet, hogy a berendezéseket biztonságos körülmények között tudjuk használni. Tehát ez egy megfelelő egyensúly állapotot kell kialakítani. De hogy rátérjek a többi kérdésre is. Kezdeném az innovációs program, szociális változásokat lefelő program, illetve azok a változtatások, amelyekre a parlament a saját állásfoglalásaiban javaslatot tett. Illetve nem, illetve a dosszié vonatkozásában, amely ezzel foglalkozik. Egyelőre nincs mandátumunk ebben a kérdésben, majd a későbbiekben fog kiderülni, hogy milyen tárgyalási mandátumot kapunk ez majd a nyári szünet után lesz napirenden, de eljött szeretnék arra rámutatni, hogy szükség van erre a szabályozásra, méghozzá olyan módon, hogy a központi célkitűzéseknek meg tudjon felelni, ami pedig az, hogy támogatjuk, bátorítjuk a foglalkoztatást, a szociális kohéziót, munkavállalók integrációját, ez jelenti számunkra az útmutatást, ezt szeretnénk követni a munkánk során. Ami azt a kérdést illeti, amely a határmenti övezetekben dolgozó munkavállalók helyzetére vonatkozott. Szeretném elmondani, hogy számunkra ez létfontosságú, hogyha a mobilitást vizsgáljuk, illetve a munkavállalók közötti egyenlőség kérdését vizsgáljuk saját országunk is érintett ebből a szempontból, hiszen Cipruson nagyon sok migráns munkavállaló él és dolgozik, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk az egyes tagállamok közötti együttműködést. Azért, hogy a dolgok megfelelően rendeződjenek, az együttműködés szellemében, a koherencia, átláthatóság szellemében annak érdekében, hogy eleget tudjunk tenni az alapvető elvárásoknak. Mindez lehetővé fogja tenni a mobilitást. Teljes egészében megértem és elfogadom ezeket az aggodalmakat, ezek nagyon általános aggodalmak, különösen a foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottságnál érthetőek ezek az aggodalmak, és látom, hogy milyen nehézségek vannak. Éppen ezért a ciprusi elnökség elhatározta, hogy itt aktívvá szeretne válni, és erőfeszítéseit ebbe az irányba összpontostja méghozzá itt gondolok konkrétan a fiatalokat sújtó munkanélküliségre. Ebbe az irányba szeretnénk elmozdulni. A rendelkezésre álló eszközöket teljes egészében ki szeretnénk használni a célok megvalósítására. Itt utálok a foglalkoztatási csomagra. Hogyha megnézzük ennek a csomagnak a tartalmát, illetve hogy milyen ágazatokra szeretnénk központosítani? gondolok itt egészen a zöld és az egészségügyi ágazatokra, akkor a számítástechnikai, információ-kommunikációs technológiai ágazatra, ezek jövőben mutatóak, és ezek olyan területek, amelyek nyilvánvalóan a jövőben is nagyon fontos szerepet fognak játszani. Én nem hiszek abban, hogy vannak általános megoldások, receptek a probléma elhárítására, amire kísérletet kell tennünk az az, hogy közös erőfeszítéseket tegyünk, hogy a foglalkoztatás minden egyes szakpolitika részévé váljon, függetlenül attól, hogy a gazdaságoknak milyen ágazatáról van szó, hogy ezek mennyire jelen, állnak fényes vagy kevésbé fényes jövő előtt. Gondolok itt az emberi erőforrás szakpolitikákra, a szakma, szakképzési szakpolitikákra, ezeket mind arra kell használni, hogy új munkalehetőségeket teremtsünk a jövőben. Azt hiszem, hogy az összes paraméter kihatással van a foglalkoztatásra és a munkanélküliség elleni küzdelemre és ezek a paraméterek vonatkoznak ugyebár a biztonságos munkavégzésre is, amely az előzőekhez hasonlóan fontos kérdést jelent. Egész sor kérdés van például a szab- szabályozatlan munkavégzés, vagy a be nem jelentett munkavégzés, ezekkel is foglalkozni kell annak érdekében, hogy fel tudjunk lépni a nem biztonságos, nem bejelentett munkavégzése szemben. Ami pedig a szegénység és a szociális kohéziót illeti, az, és az európai szociális alapra irányuló kérdéseket. A Monti 2 ide illeszkedik. Itt mindenképpen egy tárgyalási folyamatra van szükség, és az Európai Szociális Alap ebből a szempontból a középpontban áll. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Szociális Alap nagyon fontos szerepet játszik a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás szempontjából az, e- a kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem területén nagyon világos célokra van szükségünk, és szükségünk van arra, hogy a következő esztendőkben elegendő erőforrás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a szociális alap el tudja látni a feladatát biztosíthatom önöket, hogy az ön által, elnök asszony által, illetve a hozzászólók által felvetett kérdések a szociális, a, a, a szociális területen a ciprusi elnökség figyelmének középpontjában állnak, és ugyanez vonatkozik a Monti 2-es irányelvre is. Természetesen egyelőre most várni, várnunk kell a bizottság állásfoglalására, de személyesen, mint a munkaügyi és a közügyi ügyekért felelős miniszter, azt tudom mondani, hogy mi körültekintően fogunk őrködni afelett, hogy a alapvető jogok érvényre tudjanak jutni, és fölött is, azzal is természetesen tisztában vagyunk, hogy az egyes tagállamokban különféle gyakorlatok, különféle jogszabályi környezetek érvényesülnek, de biztos vagyok benne, hogy a bizottság figyelembe fogja venni az egyes specifikumokat az egyes tagállamok részéről, annak érdekében, hogy előre tudjuk lendíteni ezt a kérdést. Ami pedig a férfiak és nők szakmai előmenetelét illeti. Nagyon fontos, hogy a bérezésbeli különbségeket megszüntessük. A nők számára nem könnyű beilleszkedni a munka világába. Ez egy nagyon fontos kérdés és ezt a kérdést nem csupán jogszabályi eszközökkel lehet megoldani, más politikák, szakpolitikákra is szükség van, az igazságügyi miniszterekkel én tanácskozni szeretnék, és biztos vagyok benne, hogy más szakbizottságok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, mert az egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség egy olyan kérdés, amely számos ö, ö, szakterületen át érvényre kell, hogy jusson. A foglalkoztatási politikánkban továbbiakban is hangsúlyt kell kapniuk a nők foglalkoztatásának, és amikor azt mondom, hogy a nők foglalkoztatása, akkor látnunk kell azt, hogy még mindig nagyon jelentős különbség van a férfiak és nők közötti munkavégzés, annak értéke között. Szükség van arra, hogy megteremtsünk egy egészséges egyensúlyi helyzetet. Ezzel egy időben vannak olyan le- politikai lehetőségek is, amelyeket ki tudunk használni, így például, hogy több nő kerüljön vezető beosztásba, amely szintén nagyon fontos alkotó eleme az, az esélyegyenlőségnek. Hápcsi asszonynak adom meg a szót először. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen miniszter asszony, hogy elfogadta a meghívását, és nagy örömet jelent számunkra, hogy éppen egy hölgy tud erről a kérdésről beszélni. Tudjuk azt, hogy nyilvánvalóan nincsenek általános érvényű megoldások, de azért lehet előrelépni, különösen akkor, amikor a, bizot, amikor a parlamentet teljes egészében bevonják ebbe a folyamatba. Két megjegyzésem lenne. Ez egyik foglalkozna az elektromágneses mezőkkel. Ez közel áll hozzám, mint téma, és magam is árnyék jelentéstevő voltam ebben a kérdésben. Ebben a kérdésben már nagyon sok, minden, nagyon sok területet sikerült lefednünk, de ami az elektromágneses mezők hatását illeti a munkavállalókra, itt két területet kell látni. Vannak hosszú távú hatásai, illetve a rövid távú hatásai annak, hogy valaki ilyen elektromágneses mezőkben végzi a munkáját. Amit én hiányulok, az egy tudományos tanulmány, amely kimondja, hogy hogy ha valaki rendszeresen elektromágneses mezőkben dolgozik, ez hogyan befolyásolja az egészségét hosszú távon. Mi úgy gondoljuk, hogy szükség lenne egy folyamatos, tudományos igényű kutatásra, ami engem érdekelne az, hogy önök hogy látják ezt a helyzetet, esetleg ebbe az irányba szeretnének elmozdulni, hogy hosszú távon ismétlődő módon vizsgálják meg ezt a kérdést. Tudom, hogy vannak hiányosságok a jogszabályalkotás területén, a kérdésem az lenne, hogy szeretnék-e felkérni a bizottságot arra, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy hogy mi a helyzet az alvállalkozókkal ezen a területen, hiszen itt is jelentősek a különbségek, nagyon magas elvárások, elvárásaim vannak a ciprusi elnökséggel kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy nagyon sikeresek lesznek ezen a területen. Másodszorban pedig szeretnék visszatérni arra, amit előttem szóló EPP-s kolléga Ekapész úr mondott, ez zene volt füleimnek, úgymond, hiszen beszéltünk a szegénység elleni küzdelemről, foglalkoztatás megerősítéséről. Ezek azok a területek, ahol nagyon sok cselekvési igényt látok. Belinkincs és aztán Szüber asszony. Miniszter asszony. átvette az elnökséget nagyon nehéz időpontban, amikor Európa gazdasági pénzügyi válságon megy át, amely számos ember életét befolyásolja, és nagyon nehéz feladatokat tűz ki, hiszen tárgyalások zajlo, zajlanak majd a pénzügyi tervezésről 2014-2020 között, és önnek nekünk, számukra kell elmondania, hogy mi a véleménye. Azt szeretném, hogy az EGF irányában némi józanságot mutasson, hiszen a bizottsággal nagyon nehezen értjük meg a, különösen a, az EGF és a mezőgazdasági kérdésekben. Örülök annak, hogy a ciprusi elnökség koncentrál majd a szegénységre és a szociális kirekesztettségre. Ennek nagyon örülök, hiszen nagyon sok ember éli meg a szegénységet és a kirekesztettséget. Szerintem a szegénység elleni harc leg, legjobb eszköze a munkavállalás serkentése, a munkahelyteremtés. Ön is azt mondta, hogy a ciprusi elnökség a minőségi munka, munkahelyekre fog koncentrálni, nem csak az akármilyen munkavállalásra. Azt szeretném megtudni, hogy milyen eszközöket, milyen rendelkezéseket, intézkedéseket képzel el a ciprusi elnökség a minőségi munkahelyek megteremtésében, a flexikuritás eh, tekintetében. Egyes tagállamok a liberalizációban látják ezt a megoldást, elfeledkeznek a társadalom biztonságáról. Én, amire én szeretném felhívni az önfigyelmét, bár nyilván ön is sokat tud erről, az pedig az, hogy azok, akik munkában vannak, de és van fizetésük, azok is a szegénység határán vannak, hiszen nem elegendő a fizetésük. Mit akar ez ügyben tenni a ciprusi elnökség? Talán van némi elképzelése a minimálbérről. A következő kérdésem a nyugdíjak jövőjét illeti. Persze vannak egyes országspecifikus ajánlások annak érdekében, hogy megfelelő nyugdíjakat tudjanak kiosztani, de engem az aggaszt, hogy nagyon sok tagállam megemelte a nyugdíjazás korhatárát, ám nem látok ehhez kapcsolódó foglalkoztatási intézkedéseket, amely az idősebb emberek munkavállalását segíti elő. Mivel a szolidaritás évét éljük, vajon a ciprusi elnökség megvizsgálja a tagállami helyzeteket, megnézve, hogy miként segítik elő az idősek munkavállalását, e, nyugdíjuk jövőt illetően. És van még egy dolog, szeretném megköszönni a e, miniszterasszonynak, hogy nagyon jó válaszokat adott a kérdéseinkre. Elnök, egy kis kiegészítő kérdés. Züber asszony, aztán Jaubiatka asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Mindenek előtt köszönöm, hogy eljött az ülésünkre. Ezt szeretném mondani, hogy nagyon sok kérdés került ugye megemlítésre, a munkavállalók jogai, a szociális védelem, társadalmi biztosítás, stb. Beszéltünk a növekedésről, a makrogazdasági növekedésről, ez is egy nagyon gyakran előkerülő téma. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amely a munkahelyteremtéshez kapcsolódik. Mindenek előtt azonban hadd osszak meg egy gondolatot önökkel. Világos, hogy ahogy a munkahelyteremtésről beszélünk, ez a gazdaság szempontjából alapvető fontosságú. Nagyon lényeges ez azonban a szociális előrehaladás és az életkörülmények javítjából is. Mindenről nagyon sokat beszélünk tehát, de a munkahelyek lerombolásáról, megsemmisítéséről nem beszélünk. Nem logikus az, hogyha a munkahelyteremtésről beszélünk, miközben munkahelyeket szüntetünk, megteszünk tönkre. Sokokra vezethető ez vissza. Nézzük, nézzük egy példát a hazámból. Az elmúlt egy évben naponta 568 munkahely szűnik meg. Nagyon gyakran nagyon sokan elmondták, hogy ugye munkahelyeket akarunk teremteni, és így tovább, aztán ennek ellenére munkahelyek szűnnek meg. Ez három okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy az állam ugye sok szektorból kivonul, bizonyos közszolgálatok szűnnek meg, és nagyon sok köztisztviselőt elbocsátanak. Másik oldalról a belső kereslet is csökken, nagyon sok vállalkozás nem rendelkezik kellő likviditással, és éppen ezért be kell zárniuk a céget, vagy embereket kell elbocsátaniuk. Ezért is szükséges lenne az, hogy ne csak a cégeket segítsék, ne csak a vállalkozásokat támogassák, hanem a béreket is növeljék annak érdekében, hogy a belső keresletet tudjuk valahogy élénkíteni. Másik oldalról a munkahelyek tönkretétele és az elbocsátások is ahhoz vezetnek, hogy a munkajogi szabályokat is felpuhítják. Nincs tehát már ilyen elbocsátási védelem és hasonlók. Foglalkozni kell tehát magyarul a munkahelyek tönkretételének megszüntetésének okaival is. Hogyha mindent tönkre teszünk, az nem igazán jó. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szociális alap megerősítésre kerüljön. Ugye van a Progress, az EURES, egy csomó más program, amelyek szintén nagyon fontosak. És tényleg ezek eszközeit növelni kell. Ez a szolidaritás egy jele lenne a gazdagabb országok részéről a szegényebbek felé. Még egy másik kérdést is feltennék, felvetnék. Nem csak munkahelyekre van szükség, hanem nagyon fontos az is, hogy a munkahelyek megsemmisülésének is valahogy ellen tudjunk hatni. Nagyon fontos, hogy az idősekkel is foglalkozzunk olyanokkal, akik 30-40 éve dolgoznak. Szóval ezt egy kicsit rövidebben fogalmazzon, mondja az elnök. Nos tehát, el kell kerülnünk az elbocsátásokat valahogy, A fiataloknak is munkahelyekre van szükségük. Jelenleg ugye az a helyzet, hogy ugyan alkalmazzák a fiatalokat, de hát kevesebb joguk van, kevesebb lehetőségük van, ez sem jó. A fiatalok számára kellene munkahelyet teremteni, de ne így. Nagyon lényeges hogy tényleg valahogy a, a normákat, a standardokat fel tudjuk tartani. Köszönöm. Jodlójécki asszony következik, aztán Fredrik Ternán. Kérem, hogy röviden fogalmazzanak, hiszen már lassan lejár az időnk. Miniszterasszonynak még aztán adok pár percet a válaszra, és utána folytatjuk meg. Köszönöm szépen. Csatlakozni szeretnék eh, a korábbiakhoz, akik eh, köszöneteket fejezték ki a miniszterasszonynak, amiért elmondta a ciprusi elnökség prioritásait. Miniszterasszony említette, hogy eh, támogatni fogja a kihelyezett munkavállalók helyzetét. Szeretném tudni, hogy hova jutottak el ezzel az irányelvel, és melyek az vitatott kérdések a tanácsban. Aztán szeretném megtudni, a szociális alappal kapcsolatban. A szakbizottság egy rendeletet szavazott meg múlt héten, és gyakran halljuk, hogy kedvezőtlenül fogadtatták, fogadták a, az alapok felhasználását, ami a stabilitást és a munkahelyteremtést illeti, illetve a munkahelyek stabilitását. 23 25%-ban szavaztuk meg a szociális alapot, de egyes országokban az alap nem is áll rendelkezésre, hogy ilyen tevékenységeket finanszírozon. Szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye az egyes tagállamok mit gondolnak erről a 25%-os minimumról, vajon fel tudják-e használni azt hatékonyan? Köszönöm szépen, mondja az elnök. hogy ilyen szükszavú volt. Köszönöm, elnök asszony, magam is. Nagyon sok kérdést feltettek már, én sem rabolom az ön idejét. Köszönöm, hogy eljött, köszönöm a az e, beszámolóját, köszönöm a válaszokat. Ahogy a Strasburgi plenárison is elmondtuk, um, milyen kihívások válnak a Ciprus elnökségre a következő pár hónapban. Az MFF-et illetően lesz néhány társadalmi kérdés, és a strukturális alapokról is. Ezért nagyon fontos, hogy a strukturális alapok lefe- lefedjék az, az EU teljes területét. Hangsúlyozni szeretném ennek a fontosságát, különösen olyan régiókban, amelyek átalakulóban vannak. Szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye erről. Nyilván ön is tudja, hogy nem egyhangú a vélemény erről. Szeretném tudni, hogy az elnökség mit gondol a strukturális alapokról és az európai szociális alapról. Ahogy kollégák említették, már nagyon fontos, hogy elegendő pénz álljon rendelkezésre a szociális alapban, és hogy külön pénzeket különítsenek el a szegénység elleni harcra, ami pedig a a több éves pénzügyi kereket, keretet illetni, szeretném megkérdezni, mi a véleménye arról, hogy hogyan lehet ezt az átalakítási alapokhoz kapcsolódni, hogy vajon szélesebb körül ez, mint amit jelenleg elkészültünk, elképzeltünk. Vannak olyan tanácsi tagok, akik ezt így szeretnék kezelni, szeretném megtudni, hogy önnek mi a véleménye. Aztán, ami a nyugdíjakat illeti, Tudom, hogy a tanács nagyon szorgalmazza a magasabb nyugdíj, nyugdíjkorhatárt, Le, lehet, hogy nem az a legjobb hozzáállás, hiszen végig kell gondolnunk azt, hogy az emberek ezért sokkal tovább ö, alkalmazhatók, tovább aktívak, szeretnénk növelni kéne ö, a foglalkoztatási arányokat, különösen a fiatalok kör körében is szeretném tudni, hogy erről mi a véleménye. Miniszter azt azt hogy ha e, megkérhetem, hogy röviden e, válaszoljon az elhangzott kérdésekre, de ért, ért de ö, láthat, hogy mi foglalkoztatja a szakbizottságot, és jövőben visszatérhetünk erre. Köszönöm szépen a kérdéseket. E, elnök asszony, nagyon örülök a közbevetének, ami az időt illeti. Hadd válaszoljak pár kérdésekre. Voltak kérdések az elektromágneses mezőkkel kapcsolatban, további kérdések, és más témákról is. A technikai dolgokról e, írásbeli választ szeretnék küldeni önöknek a megfelelő időn belül. Amíg a kérdéseket és a vitát hallgattam, világosá vált számomra, hogy az általunk előirányzott politikák kapcsolatba lépnek egymással, és kiegészítik egymást. Kezdjük a foglalkoztatási politikával és a szegénység elleni, kirekesztettség elleni politikákkal. Ebben az a fontos, hogy erőfeszítéseinket a munkahely teremtése irányítsuk, de ugyanennyire fontos, hogy a továbbiakban is fenntarthassuk a források állandóságát annak érdekében, hogy a megfelelő társadalmi védelem rendelkezésre álljon a lakosság számára, amely különösen nehéz időket él meg. Amely a rugalmasságot és a társadalmi biztosítást illeti, abban az a fontos, hogy egyensúlyt érjünk el. Különösen hangsúlyt kell fektetnünk a társadalmi párbeszédre, különféle országok más különféle módon állnak hozzá, hogyha szervezett párbeszédekre kerül sor a kormányzat és a ipar két résztvevője között, akkor szeretném meghallgatni az iparágazatok, különféle, különféle ágazatok képvisel, képviselőit, hiszen ott másféle nehézségekkel kell küzdeniük, csak annak érdekében, hogy minden az egy, azonos irányba haladjon, és hogy senki ne kerülhesse meg a munkavállaló jogokat annak érdekében, hogy a munkavállaló jogokat semmi ne, állja, ne, ne ássa alá, különösen nem az Európai Unióból származó új jogszabályok. Ezt szeretnénk szem előtt tartani az vállalkozók és al- alvállalkozók esetében olyan munkáknál, ahol a jogok, a munkaadó, és a munkavállalók közötti jogi helyzetből erednek. Persze különféle előjogok vonatkoznak az egyes tagállamokra, egyidejűleg azonban a tagállamoknak ezeket meg kell valósítaniuk annak érdekében, hogy a kötelező nívók a társadalmi garanciákat megfelelően tiszteletbe tartsák. Ami a, a nyugdíjazási kor- korhatárt illeti, valamint a munkavállalói kor kitolását, azt az időt, amit az emberek munkával töltenek el. Elmondhatjuk, hogy tanácsi szinten és a bizottságban számos javaslat született. Várjuk a tanács következtetéseit a, követ, a nyugdíjakról, amelyben a fenntarthatóság és a nyugdíjak megfelelő szintje lesz a legfontosabb. Érzékenyek vagyunk a nyugdíjak kérdésére. Ciprusnak nagyon nagy számban van szegény nyugdíjaskorú lakossága, ezért különös felelősséget érzünk E, a társadalom ezen rétege iránt azért e, annak érdekében, hogy megfelelő életszínvonalú nyugdíjat tudjunk nekik biztosítani. Ez az a két elv, amelyet meg kell valósítanunk, ez a mi felelősségünk, és ez a tagállamok kompetenciája is. Neki kell olyan szakpolitikákat találni, amelyek megfelelnek az adott állam demográfiai és gazdasági helyzetének. Szükségünk van szakpolitikákra, ezért, foglalkoztat, ezért olyan fontosak a foglalkoztatási és képzési politikák. Azért, hogy a munkavállalók kihasználhassák ezeket a képzési lehetőségeket, és lehetőségük maradjon továbbra is foglalkoztatásban maradni. Azért, hogy ezek a munka, munkahelyek fenntarthatók legyenek. Amikor um, a nyugdíjakról beszélünk és a megélhetésről akkor van lehetőség a munkahelyek fenntarthatóságáról beszélni, és olyan nyugdíjra számítani, amely biztosítja megélhetést. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy időt szántak rám, rengeteg kérdést kaptam, próbáltam mindegyikre válaszolni képességeim szerint. Magam nevében és csapatom nevében is azt mondhatom, hogy meghallgattuk az önök véleményét, tudjuk, hogy mind gondolkodnak, ez irányt ad nekünk a következő hat hónapra. Nyilván nem tudtam mindenre, minden kérdésre megfelelően válaszolni, de azt majd írásban megteszem. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, euh, Madame la Ministre. Nous nous retrouvons. Köszönöm szépen, miniszter asszony, mondja az elnök. Néhány nap múlva újra találkozunk önnel tanácsban, és ön lesz az elnöke, és én fogom képviselni a szakbizottságot ott. Aztán a delegációban is találkozunk, augusztus végén. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm, nagyon fontos feladat vár önre. Hadd mondjuk el, hogy a szakbizottság ön mögött áll. Um, azokban a kérdésekben, ahol osztjuk a tanács véleményét, azaz a legtöbb esetben. Köszönöm szépen, a legtöbb kérdésben. Chers collègues, nous en venons, nous poursuivons notre. Euh, Kedves kollégák, folytassuk a munkát. A 21-es napi rendi pont következik. Ha el akarják hagyni a termet, akkor azt tegyék csöndben, hogy az előadó, Gönc Kinga asszony szót kaphasson. Ő most bemutatja saját véleménytervezetéhez készített módosításait a Kreatív Európa programról. Előadó asszony, a szó. Just reminding you that this creative csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Kreatív Európa program a ö, korábbi programok örökese, a Media Minionus és a Culture Program örököse. Itt egy kicsit több pénzügyi forrás áll rendelkezésre, ez a jó hír. Egy véleményt készítettünk ezzel kapcsolat van, hiszen a kreatív ágazat tényleg nagyon fontos munkahelyteremtési szempontból, valamint lehetőséget biztosít ez arra, hogy megfeleljünk az új körülményeknek, a globalizáció és más egyéb új körülményeknek. 38 módosító érkezett be, hét tag vagy szakbizottság részéről, szinte minden frakcióból. A módosítók a következő témákra koncentráltak. Tényleg, hogy a kreatív ágazat részt vehessen Európa fejlődésében, a hozzáférés könnyítése, szakképzés, és így tovább. Ez az ALDE és az EPP részéről érkezett be, ezen túlmenően a szakemberek képzéséről a zöldek, a regionális hatásokra hivatkoztak, vagy különlegességekre, a monitoring fontosságára, a munkahelyteremtés területén, és párbeszédre, de párbeszédet kell folytatni az összes érintettel, pár módosítót benyújtottunk a mikrovállalkozások, fiatal vállalkozók vonatkozásában, illetve különböző piaci szereplők bevonásáról beszéltünk, akik hátrányos helyzetű körülmények közül jönnek. Ezen túlmenően a régiók közötti különbségekre is koncentrálunk. Ez a hozzáférés vonatkozásában lehetőséget biztosít segítő számukra. Igyekeztünk kompromisszumos kezdeményezéseket kidolgozni a cikkek és a preambulum bekezdések vonatkozásában. Ezt majd kiküldjük, és egy szeptember elejére egy ilyen árnyék ülést tartunk. Ez az utolsó hét, ugye és valószínűleg szeptember 19-én kezdődik majd a szavazás. Így állunk. I would like to welcome any, any comments. Ha megjegyzésük van, azt örömmel veszem. Ha nincs, akkor a módosított javaslatot és a kompromisszus módosítók kiküldjük majd elnök. Nem tudom, hogy szeretne valaki hozzászólni, Vekker úr? Nagyon köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az együttműködés minőségéért. Kitűnő volt az együttműködés a jelentéstevővel. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy a tartalmi súlypontozás nagyon jó, ugye a szakmai továbbképzés, a szak képzés, a, ez különösen a mikrovállalkozásokban nagyon fontos. A szociális védelemhez való jog a művészek vonatkozásában, ez mind-mind nagyon fontos, illetve a ö, fogyatékkal élők lehetőségei. Tehát véleményem szerint ez a jelentés minden támogatást megérdemel, és nagyon örülök annak, hogyha ezt mások is így látják a szak bizottságban, én a Kulturális és Képzési Bizottságban is tag vagyok, egy személyes megérzést engedjenek még meg, és a kultúra és a művészet mint katalizátor megjelenését is szeretném hangsúlyozni a fiatalok vonatkozásában. Itt ezzel nem elsősorban a foglalkozási bizottságban kell foglalkozni, ezen én azt is gondolom, hogy a kulturális bizottságban foglalkozunk ugye a képzéssel, a mentoringgal és más egyéb továbbképzéssel, ez mind-mind nagyon jó. Ebből a jelentésből profitálok, és megjelenhetek ezzel a kulturális bizottságban. Köszönöm. Köszönöm. Nem tudom, hogy lenne -e további hozzászólás. Nincsen. Jó. Így tehát Az előadó ugye megküldi majd a kompromisszumos módosításokat, és ezeket szeptember 17-én megvizsgáljuk, és másnap szavazunk erről. Így tudjuk tartani a menetrendet az anyag elfogadását október 9-én. Köszönöm a jelentéstevőnek. Jól van. 19-es pont következik, és megadom a szót Blinkevics Jute asszonynak, hogy ismertesse az Erasmus mindenkinek programmal kapcsolatos anyagját. Oktatás, képzés, ifjúság, sport. Igen, nagyon köszönöm. A következő pénzügyi tervezési időszakban, ugye ez 14-20-as időszak, itt a bizottság egy egységes programot javasol, a meglévő hét program helyett az lesz az Erasmus mindenkinek. Az egész átfogó pénzügyi boríték 90, 19 milliárd eurót tesz ki. Hogyha ez elfogadásra kerül, akkor ennek a költségvetése 70%-kal ez kb. magasabb, a mai forrásoknál. Ez mindenképpen üdvözlendő. A Műszakbizottságunk feladat az, hogy módosítókat javasoljon foglalkoztatási témájú ügyekben. Aztán a más aspektusokkal a más egyéb szakbizottságok foglalkoznak majd. Amit még meg szeretnék említeni, az annyi, hogy megvitattuk a program nevét, ugye különböznek itt a vélemények a Kulturális Bizottságtól van a fő jelentéstevő, hogy a Dörris Pak, nem tudom, hogy nekünk kellene foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, véleményem szerint sokkal inkább tartalmi kérdésekre kellene koncentrálnunk, a programokra kellene koncentrálni, a világos struktúrára, felépítésre és a világos pénzügyi finanszírozási elemekre. A program és az alprogram elnevezése vonatkozásában is vannak új javaslatok. A Kulturális Bizottság esetlegesen kigazíthatja majd ezeket a javaslatainkat. Aztán vannak még bizonyos aspektusok, amelyeknek az a célja, hogy megerősítsék a képzés és a foglalkoztatás közötti kapcsot, valamint a szegénység csökkentési célokat. A program célja tehát nem csak az, hogy a 2020-as célokat végrehajtsuk, ezen túlmenően a strukturális rendelet kigazítására is szükség lehet. A képzés, oktatás vonatkozásában azt javasolnám, hogy itt különböző ifjúsági vonatkozású kérdésekre koncentráljunk. Aztán a képzés, oktatás vonatkozásában véleményem szerint azokra az elemekre kellene koncentrálni, amelyek fontosak a foglalkoztatási bizottságban, a felnőtt képzéssel kellene talán foglalkozni. Bizonyos ágazatok, elemek megelősítésére lenne szükség például a, a felnőtt képzésben. Felsőoktatással is foglalkozhatnánk. A legtöbben elmondták, hogy ha egy ágazatra koncentrálunk, csak az nem helyén való a tanácsi bizottsági dokumentumok is ugye a munkanélküliség elleni harcról szólnak. A lényeg az, hogy a lehető legtöbb fiatal és idős személyt bevonjuk ezekbe a tevékenységekbe, és elősegítsük az élet tartó tanulást. Tényleg nagyon lényeges, hogy az egyes al elemekre és ágazatokra is koncentráljunk ami a mobilitási kérdéseket illeti EU harmadik országok vonatkozásában, E tekintetben elmondható, hogy a különböző foglalkoztatási szervek azt kérdezik, hogy a különböző csereprogramok miatt csak a felsőoktatásban működnek. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell nyitni más területek előtt is. A módosítóinkban azt javasoljuk, hogy nyissuk meg ezeket az egyes különböző ágazatokra, a felnőtt képzésre és így tovább. Itt most az átfogó költségvetés kb. 56%-áról születik döntés javaslatok értelmében. Nem tudom, hogy ennek mi az értelme pontosan. Nem tudom, hogy az Európai Parlament miért nem dönthet a költségvetés egy nagyobb részéről, miért csak a feléről. A többit miért a bizottság osztja el, a parlament miért nem játszik szerepet ebben. A célunk az, hogy ezt mondjuk 81-re emeljük ezt a szintet, lehet, hogy lesznek más alternatív javaslatok. Jó lenne, hogyha a felnőtt képzésre és szakképzésre nagyobb arány jutna. Meg kell nézni a demográfiai trendeket, Kicsit furcsa, hogy a felnőtt képzéssel csak a költségvetésből összesen százalék jut. A következő a nemzeti ügynökségek érinti, akik ugye majd kezelik a programokat. Én azt javasoltam, hogy a tagállamok dönthessenek arról, hogy mennyi nemzeti ügynökség és koordináló ügynökséget szeretne lehet, hogy lesznek olyan tagállamok, ahol csak egy ilyen lesz, lehet, hogy lesz olyan, ahol majd több lesz. Szerintem ezt a kérdést nyitva kellene hagyni. Aztán, ami a Jean Monnet programot illeti, két intézmény került itt megemlítésre. Egyetértek a bizottsággal, a kutatás elősegítésére van ténylegesen szükség, de nagyon fontos az is, hogy ne csak két intézményt támogassunk. Jó lenne, hogyha mondjuk egy hatot tudnánk támogatni, ahogy a jelenlegi tervezési időszakban, és így hozzáadott értéket teremthetnénk. Ezen túlmenően azt is gondolom, hogy itt a fiatalokra kellene koncentrálni, olyanokra, akiknek nincs annyi lehetősége. Meg kell nézni azt is, hogy a mm, szociális társadalmi szempontból kirekesztettekkel mit tehetnénk, más fókuszcsoportokat is be lehetne vonni, például a fogyatékkal élő fiatalokat, hiszen nagyon fontos, hogy megfelelő képzést kapjanak hogy munkahelyet találhassanak, és így tovább. Nyitott vagyok a kollégák javaslataira, és várom az együttműködést annak érdekében, hogy egy jó véleményt tudjunk kialakítani, és a Kulturális Bizottság elé tárni. Várom a javaslataikat augusztus 27-ig, Becker úr. Köszönöm szépen, Becker úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném azt megjegyezni, hogy nagyon sok mindennel egyetértek, amit a előadó elmondott. Két pontot azonban szeretnék előtérbe helyezni. Egyrészt szó van itt az élethosszígtartó tanulás koncepciójáról, megközelítéséről itt nem csak egyedi célcsoportokról van szó, hanem összességében kell tekinteni ezt a kérdést, illetőleg elfogadhatatlan az a költségvetés központú filozófia, amely a fűnyírő elv szerűen csökkenti a lehetőségeket, és én minden tőlem telhetőt el fogok követni annak érdekében, hogy ez ne tudjon érvényesülni a jövőben. Köszönöm szépen. Szeretne még valaki hozzászólni? asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak a kiváló beszámolóját. Teljes egészében egyet tudok érteni az előadó ajánlásaival lenne egy személyes területem is, én magam is tíz éven keresztül dolgoztam egy nemzeti ügynökségnek, tíz éven keresztül vezettem az ír nemzeti ügynökséget, Comenius program és más programunk tartoztak hozzánk, éppen ezért teljes egészében egyetértek azzal, ami elhangzott az élethosszig tartó tanulással kapcsolatban, és azzal is, hogy a költségvet, hogy a hogy a költségvetést nem szabad ilyen módon csökkenteni. Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekhez most szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy ez a program rendkívül szükséges, nagyon kedvező hatása van. Nálunk is hasonló problémák vannak, szükség van arra, hogy lássuk, hogy egy hiba az, hogyha ezeket a programokat összevonjuk, egy kalap alá vesszük, szükség van a nemzeti ünnökségekre. A bizottság már több ízben kísérletet tett, erre nem sikerült, és most sem szabad megengednünk. Köszönöm szépen! A bizottság részéről szeretne esetleg valaki szót kérni, de még mielőtt megadnám a szót, még én is szeretnék föltenni önök felé egy kérdést. Sokszor úgy látom, hogy megvédem a bizottság álláspontját, de nagyon fontos, hogy a különféle álláspontok kellően megnyilvánulhassanak, ez egyike az EU jobban megvalósítható politikáinak, itt sok minden történik napi szinten. Az Erasmus jó módszere annak, hogy eladhassuk a közvélemény felé, hogy mivel is foglalkozik az Európai Unió. De időnként az a benyomásom, hogy a bizottság saját magát is jobban láthatóvá akarja tenni, jobban akar megjelenni ebben a programban a azok, akik szerették a korábbi programokat, talán nem tartják jónak a mostani fejleményeket, és talán jobban el kellene fogadnunk a változásokat, különösen akkor, amikor nagy összegek kerülnek ezzel kapcsolatban szóba. Ezért aggaszt bennünket a fiatalok helyzete az ő képzésük, munkavilágába való beilleszkedésük, de talán nem ez a legjobb módja annak, hogy ezt a kérdést kezeljük. Vasziliu asszony megpróbálta megvédeni a saját álláspontját az Erasmus mindenkinek programmal kapcsolatban, én néhány időpontot már javasoltam a részére, sajnos egyik sem volt elfogadható. Ennek ellenére nagyon örülök annak, hogy mégis sor került a eszmecserére, Strasbourgban is volt erre lehetőségünk, de mindenképpen korábbi időpontban is hasznos lett volna egy hasonló eszmecserét lefolytatni, hiszen itt központi jelentésű kérdésekről van szó. Szóval megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, és köszönöm a támogatását, jelenünk, és nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk a foglalkoztatási szakbizottság munkájában, és tudjuk, hogy ez nagyon fontos hozzájárulással él a foglalkoztatás és a szakképzés területéhez. Lenne egy megjegyzésem, talán az integrált megközelítés és az elképzelés a háttérben. A célunk az, hogy változásokat eszközöljünk és általánosan integrált megközelítést alkalmazzunk, mert úgy gondoljuk, hogy holisztikus megközelítésre van szükség, és nem szabad megkülönböztetni az egyes ágazatokat. Például a az iskolát korán elhagyók esetében ők, az ők számára is biztosítani kell a szakképzést és a, akár a felsőfokú képzésbe való integrációt is, és ugyanez vonatkozik a fogyatékkal élő helyzetére, vagy a hátrányos körülmények között élőkre. Nagyon fontos, hogy az ágazatok közötti együttműködés megvalósuljon a problémák megoldása érdekében, vagy például a diverzitás fenntartása a képző intézményekben ez az ifjúság számára fontos, a felsőoktatás számára fontos. Itt egy egységes, alapvető elképzésről van szó, mi, hogy mindezt valóban egy klasszikus, élethosszig tartó tanulási folyamatba tudjuk integrálni, éppen ezért fontos, hogy az egyes alágazatok össz, együtt tudjanak működni azért, hogy ne vesszen el az, az alapelképzelés a különféle ágazatok között. Ami pedig a minimális allokációt illeti, szeretném elmondani, hogy a bizottság a jogi helyzettel kapcsolatos állásfoglalásában elmondta, hogy bizonyos százalékot kell biztosítani minden egyes ágazat részére, azért, hogy mindenki számára működőképes legyen. 2 százalék vagy 7 százalék, ez nem hiszük, hogy ezek elegendő százalékot jelentenek viszont úgy gondoljuk, hogy ez a 12 2012-2014-es időszakban legalább fent kell tartani az eddigi százalékos arányokat, nagyon fontos az, hogy a költségvetés növelésével elérjük azt, hogy minden egyes ágazat megfelelő finanszírozásban részesüljön, és még nagyon fontos elmondanom a nemzetközi dimenziót is, gondoljunk, az Erasmus mindenkinek program az 7 programban gyökeredzik, amelyek közül hét nemzetközi felsőoktatási program, Erasmus, Tempus, Edilink, stb. Itt integrált megközelítések, megközelítésekről van szó a felsőoktatás területén tekintettel arra a tényre is, hogy az, hogy az intézmények amúgy is nemzetközi környezetben dolgoznak, ez az oka annak, hogy az ilyen típusú finanszírozás nem csak az Erasmus from All-ból, tehát az Erasmus mindenkinek programból származik, hanem más alapokból is, és ezeket az eszközöket átcsoportosítják a Erasmus mindenkinek program részére az együttműködés elősegítése érdekében. Még további kérdés a Zsamoné akcióterv. Itt is megemlítésre került, a jelentéstevő szintén kérte, hogy itt több legyen. A bizottság hat különféle intézményt nevezett meg azért, hogy az oktatásban és a kutatásban a kiválóságot helyezzük előtérbe úgy gondoljuk, hogy az elmúltban, elmúlt időszakban nagyon sok fejleményt, előlépést láttunk a felsőoktatásban, de úgy gondoljuk, hogy a verseny itt mindenképpen hasznunkra lehet, hogy az egyes intézmények projektalapokon vegyenek részt ezekben a pályázatokon, hogy ilyen módon is biztosítsuk a következő 7 évre a megfelelő finanszírozást, akkor az utolsó pont, és ez kapcsolódik az elnök asszony bevezető megjegyzéseihez, ez az európai hozzáadott érték kérdése, amelyet mi a múlttól eltérő módon szeretnénk kezelni a elkövetkezőnkben, de látjuk azt, hogy függetlenül a végső költségvetésről, látnunk kell azt, hogy egyre kevesebb pénz áll rendelkezésre, éppen ezért érdekeltek vagyunk abban, hogy ezeket a pénzeket a leghatékonyabb módon használjuk fel, és valóban olyan tényezőkre összpontosítsuk, amelyek az európai hozzáadott érték szempontjából a legfontosabbak úgy gondolom, hogy a szakképzésben és a felnőtt képzésben is nagyon fontos szerepet játszik. A trénerek képzése, a felnőtt oktatók képzése metodológiával, oktatási anyagokkal amelyeket azután tudnak használni a saját, saját oktatási intézményeikben, és ilyen módon is tud, előtérbe tudják helyezni a mobilitást nem csak az érintett felnőtt képzés területén, hanem a maguknak, a trénereknek és az oktatóknak a körében is, és ez kihatással van más ágazatokra is Remélem, hogy legalább néhány kérdésre sikerült válaszolnom, és várom a további hozzászólásokat. Köszönöm szépen, az előadónak adnám meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Becker úrnak és Krisztella úrnak, és várom a további együttműködési lehetőségeket, hogyha van módosítási igényük, akkor én ezeket nagyon szívesen megvizsgálom. Ami a bizottság válaszát illeti, örülök, hogy itt van, és köszönöm a hozzászólását és állásfoglalását, de nem tudok mindennel egyetérteni, ami elhangzott az ön részéről. Beszélt a nemzetközi együttműködés dimenziójáról és a felsőoktatási intézményekről, hogy ők nagyon sokat tettek ezen a területen. Ez tartalmazza az irányelv is, de látnunk kell azt, hogy előre kell lépnünk az innováció érdekében. Éppen ezért nem értem, hogy miért nem lehet a szakképzést és a felnőtt képzést integrálni, hiszen ez óriási hozzáadott értéket jelentene, de meg fogjuk találni a megfelelő megoldást. Én, én úgy látom, hogy ezek ezeknek a programoknak nem szabad csökkenteni a költségvetését, együtt dolgozunk, szükségünk van további finanszírozásra valamennyi oktatási ágazat részére. Ez egy rendkívül előnyös befektetés. A legjobb, hogyha az emberi erőforrásokba, az emberi tőkébe ruházunk be, hiszen ez a tőke valóban a közjó érdekében tud majd a jövőben dolgozni. Éppen ezért minden egyes oktatási ágazat számára további pénzügyek, pénzügyi lehetőségeket kell teremteni. Amikor én ezt a véleménytervezetet készítettem, nem szerettem volna kiemelni egyik vagy másik oktatási szektort. A következő pénzügyi tervezés időszakban a felsőoktatás prioritást kap, de nem szabad megfeledkeznünk a felnőtt oktatásról és az élethosszig tartó tanulásról sem. És a csereprogramok természetesen képeznek hoz, új hozzáadott értéket, hozzájárulnak a munkahelyek, termé, munkahelyek teremtéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. hadd mondjam el újra, hogy nagyon szívesen beszélgettünk volna a brazili asszonyjal. Ne, megpróbáltuk, próbáltunk időpontot találni, de nem sikerült. Módosítások benyújtásának határideje augusztus 27 dél, a következő ülés szeptember 18-án kerül sorra, amikor a kompromisszumokat október 8-án tudjuk megnézni, és a következő napon 9-én, végül november 6-án szavazunk az anyagról. Ezzel befejeztük az, ezt a napi rendi pontot, az utolsó következik, a nyári szünet előtt, a 22-es számú, amely Birgit Zippel eh, asszony jelentésének módosításával foglalkozik, aki az IMCO eh, közbeszerzési anyagára készített véleményt. Zippel asszony nincs itt, ezért eh, Fenyő asszony veszi az ő helyét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Birgit Cippel asszony, ahogy már az elnök asszony részéről elhangzott, sajnos nincs abban a helyzetben, hogy a állásfoglalását elmondjam, és megkért engem arra, hogy ezt tegyem meg, aminek én szívesen tettem eleget. És Szippel asszony köszönetet szeretne mondani mindenkinél, akik részt vettek ennek a fontos témának a kidolgozásában, és láthatjuk azt, hogy nagyon sok módostási indtvány érkezett méghozzá three hundred and seventy four darab egész pontosan. tudjuk azt hogy a közbeszerzés egy fontos és eléggé vitatott téma, és a véleménytervezet készítője számára nyilvánvalóan egy kihívást jelent, de megpróbál megfelelően jó minőségű kompromisszumokat létrehozni. más Strasbourgban volt egy megbeszélés, a jövőben két továbbit szervezünk, és úgy tervezzük, hogy szeptemberben próbálunk majd eh, szavazni a nyarat, tehát munkával fogjuk tölteni, és megpróbáljuk a kompromisszumot eh, lehetőleg minél kedvezőbb módon kialakítani. Néhány tartalmi kérdésre szeretnék rámutatni, ami nagyon fontos eh, számunkra. Már elmondtam, hogy nagyon sok módostási indtvány érkezett, éppen ezért sippel asszony számára nagyon fontos, hogy ennek a szakbizottságnak a véleménye azon aspektusokra összpontostson összpontosítson, amely további értéket teremt. Gondolok itt egészen pontosan arra, hogy a, hogy a mi szakbizottságunk nagyon jelentős szociális szakértelemmel rendelkezik, és annak is egyértelművé kell válnia, hogy minden egyes munkaügyi és szociális normának érvényesülni kell, tehát a tarifaszerződéseknek, a kollektív szerződéseknek, és különösen akkor, amikor itt közbeszerzésekről van szó. A kolléganő mindenkit szeretne még egyszer emlékeztetni, hogy a konz, hogy a szezonális munkavállalóknál és a koncernen belül kiküldött munkavállalók esetében is szükség van előrelépésekre. És Birgit Szippel arra is rámutat, hogy vannak negatív kép, tapasztalatok a nagyon hosszú alvállalkozói láncolatokkal. Itt is érvényt kell szerezni a munkajogi előírásoknak, és nagyon fontosnak tartja az egyes frakciók közötti konstruktív együttműködést, így a nyár, így a nyár nem, e, nem csak a szabadságnak leszentelve, hanem a megfelelő együttműködésnek is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mielőtt szót adok másoknak. Szeretném elmondani, hogy azok a módosítók, amelyek nem felelnek meg, azok nem, fogad, elfogad, nem fogjuk elfogadni, és ezzel az előadó munkája sokkal könnyebb lesz, tehát amelyek formájak nem megfelelőek. Erről a előadó fog majd dönteni, hogy melyeket fogadja el, és azok, a módos, akik a módosítókat írták, azok belefoglalhatnak egy szociális dimenziót, hogy elfogadhatóbb legyen. Azt asszony, köszönöm szépen, anyanyelvemen szokok szólni finnül. Köszönöm szépen a, az előadónak a munkáját, és azt a tényt, hogy sikerült előkészíteni a kompromisszumot Strasbourgban, nagyon fontos a jövőt illetően, és társjogalkotóként az a feladatunk, hogy határozzuk meg, hogy hogyan hajtják végre a közbeszerzést, és hogyan végzik a bevásárlásokat, nem az, hogy mit vásárolnak. Ez nem ilyen egyszerű, ahogy ezt már Strasbourgban is megbeszéltük. Számos fontos kérdés van a munkavállalók jogait illetően, a munkavállalók védelmét illetően. Ezeket a fogalmakat nem lehet elkülöníteni a termékektől, sokkal globálisabb meghatározást igényelnek. Ami a módosítókat illetően Szeretnék rávilágítani Torons és az én módosításaimra a szolgáltatói voucher vagy bón rendszerre, amelyet széles körben használnak a skandináv országokban. Egy nagyon hatásos módja ez az egyes szolgáltatások megszervezésének, ahol nagyon magas szintű szolgáltatásokról van szó, és ahol a szolgáltatás nyújtói képesítéssel rendelkeznek a szolgáltatások elvégzésére. Rendelkezést tartalmaz ez az alkalmazott takon belül a folyatékkal élők számára. Ezek a bónok aztán biztosítják azt, hogy minőségi szolgáltatást nyújtanak értük, a minőséget pedig a hatóságok szabják meg. Ezeket a bónokat kisebb vállalkozások is felhasználhatják, egyfős vállalkozások is részt az ilyen rendszerekben. Szerettünk volna emiatt Szerettük volna bemutatni ezt az elképzelést, és reméltük, hogy pozitívan reagál rá a szakbizottság hogy aztán ezt a nagyon kedvező rendszert egész Európában bevezethessük. Szeretnék hivatkozni a 11-es cikkre, amely kormányközi kapcsolatokkal foglalkozik, a, hat, a hatóságokkal kapcsol, közti viszonyal, és megvizsgáljanak a lehetőségét, hogy magán kézben helyezhessék ezeket a vállalatokat, különösen olyan vállalatok, amelyek tele, telefonszolgáltatók, és állami kézbe kerültek valamikor, de mégis van bennük magántőke, amely azonban nem gyakorolhat hatalmat. Ezekben az esetekben lehetővé lehetett tenni a magántulajdon része, részelányt is. Ahogy a, a kettes cikkben az engedélyeztetéssel foglalkozik, a, bocsánat, a 22-es cikkben. Ez egy nagyon problémás rendelkezés. Nincs bírói jelentősége, nem, nem tartalmaz szankciókat, ha kiadják ezt a tanúsítványt vagy sem. Az ügyfélnek nem kell um, osztani a, az értékrendeket. Ezért azt javaslom, hogy töröljék a 70, az egész cikket. A 73-as cikk is nagyon problematikus jogszabály szempontból, mégpedig a felmondás eh, kérdését illetően minden tagállamnak eh, saját eh, szerződési joga van, ezért szükségtelenek tartom, hogy belenyúljunk ezekbe a szerződési jogi kérdésekbe ebben a jelentésben, vagy ebben az irányelvben. Több kolléga nyújtott be hivatkozást az ILO egyezményre a módosításokban és a tanács, amennyire én tudom, nem ért egyet arról, hogy hogyan kell ezzel az egyezménnyel ö, foglalkozni. A 23-as, hogyha beveszük ezt a irányába, akkor ez a 23-as cikkben van jó helyen. Több ö, módosítást nyújtottam be a határidőket, dátumokat illetően Eh, amivel a KKV-k életét tesszük könnyebbé. Amikor a színvonalakról, sztenderekről van szó, életciklusról, az életciklust meg kell határozni, nagyon sok ö, óvatossággal kell itt eljárni, eljárni hiszen többféle számítási mód ö, van, ezt átláthatóvá kell tenni, és mindenki számára elérhetővé kell tenni, azért, hogy ne teremtsünk ö, ö, tisztességtelen versenyfeltételeket. Köszönöm szépen. Est-ce que Monsieur Boulan? Boulan úr? Köszönöm. Meg szeretném köszönni az előadónak az elvégzett munkát. Ezzel egyidejűleg el szeretném mondani azt is, hogy ez a jelentés véleményem szerint a közbeszerzési normák területén fontos elemeket tartalmaz. Nagyon fontos megemlíteni azokat a minimumokat, amelyek ugye piacnormaként megjelennek. Ezzel egyidejűleg itt nem feltétlenül itt mindenképpen arra kell koncentrálni, hogy meglegyen a megfelelő egyensúly nem szabad, hogy csak ö, szociális normák legyenek, hanem a más egyéb kritériumok figyelmére vét, figyelembevételre is szükség van. Az illónormák figyelembevételére például van erre egy ö, szabályozás a közbeszerzések területén is, ezen azonban ö, túl kell menni, biztosítani kell azt, hogy a cégek szociális vállalkozásként is megjelenhessenek. Lehet, hogy tehát mm, ez lehessen akár egy tanúsítvány, ezt persze majd be kell azonosítani, ahogy a kolléganőnk is elmondta. Lehetőségünk van, hogy arról gondoskodjunk itt, hogy bizonyos cégeket segítsünk, támogassunk, akik szociális területen tevékenykednek, hiszen ők mindenképpen a növekedéshez is hozzájárulnak ezzel. Elősegíthetjük azt, hogy a belső piac ott jobban integráljuk. Benyújtottam módosítókat ezzel kapcsolatban. Nagyon lényeges, hogy a szociális normák is szerepet játszanak a közbeszerzések területén, persze aztán az alszerződések esetében is meg kell vizsgálni majd még hogy mire van szükség, hogy ki határoz meg, mit ki ellenőriz, mit ki tanúsít, mit. Ez mind-mind nagyon fontos, ezt meg kell vitatni. De én a magam részéről örömmel működök együtt a kompromisszum érdekében jó úton járunk az, hogy megállapodjunk a frakciókon. azt mondja, nem? Jó, minden elhangzott. Szerkesz úr, szeretne hozzászólni? Tessék. No, eh, solamente, señora presidenta, para subrayar. Annyit szeretnék eh, hangsúlyozni mindezt, hogy mennyire fontos is ez a téma valójában. Ez mindenképpen meg kell hallgatni, tehát úgy gondolom, hogy ez egy jó esély arra, hogy javítsunk a helyzeten. Itt nem, nem csak a költségekről beszélünk, vagy a piaci értékekről, hanem más aspektusok figyelembevételére is szükség van. Teljes mértékben egyetértek az utolsó hozzászólóval ez talán megtölti ezt a reményt, ami már egy korábbi anyaggal kapcsolatban megvolt Rülasszony jelentésével, ahol ugye nem volt nagyon pozitív a hozzájárulás, persze ezt egy személyes véleményként fogalmazom meg, nem e-, elnökként. Ugye a kompromisszum szelleme adott, talán lehetünk az a szakbizottság, amelynek segítségével a, ez a szociális dimenzió is megjelenik. Itt nem csak tényleg az lesz a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen, hanem mások is szerepet játszanak majd. Az előadó már rámutatott bizonyos témákra, a módosítókat szeptember 17-én vizsgáljuk, ezek elfogadására 18-án kerül sor az IMCO-ban. Az IMCO-ban a szavazás október 10-én lesz. Magtaravella döntésről akkor szavazunk tehát. Ezzel lezártuk a napi rendet, ha nincs egyéb kérdés, akkor szeptember 6-án találkozunk. Jó nyaralást mindenkinek!